Okay, friends, we'll slowly... Kedves barátaim, lassan elkezdjük az ülést. Azok, akik elfelejtették a szavazókártyáikat, azok gyorsan még idehozhatják a szavazás megkezdése előtt. Szerintem az első napi ponttal kezdhetjük. Elfogadhatjuk ezt módosítás nélkül, rendben. Tolmácsolás. Minden nyelven elérhető a tolmácsolás, kivéve horvátul, ami az érintettekkel folytatott párbeszédet illeti, különösképpen erre vonatkozólag a koordinátorok azt kérték, hogy átlátható és előrelátható munkafeltételek legyenek az EU-ban, és ez kerüljön fel az érintettekkel folytatott párbeszéd rendjére 2018-ban. A titkárságot felkérték arra, hogy lépjen kapcsolatba a DJ Kommal, Kár Zsampon, a jelentéstevő kérte ezt, hogy eh, időpontokat, helyszíneket lehessen találni ezen párbeszéd lefolytatására. Hármas pont. Van egy fontos változás a szakbizottságunk ütemtervében. Azért tesszük ezt a változtatást, hogy ne legyen május 16-án, 17-én találkozunk, ezt áthelyezzük május 14-15-re, tehát hétfőre és kedre ezt az ülést. Három órakor fog majd kezdődni az az ülés, fél hétkor ér véget, kedden pedig egy teljes napi ülés lesz. Hármas napi rendi pont, folyamatban lévő intézményközi megállapodásokról szóló jelentés. Európai Statisztika keretének létrehozása, amelyek a személyekre, háztartásokra vonatkoznak, amelyen adatokat szúrópróba szerűen szerezték be. Meszerics úr a jelentéstevő, ma kezdődik a trialógus. Most pedig már készen állunk a szavazásra. Meg is kezdjük a tagállami foglalkoztatási politikák idejemutatásaival. Mindennyiuknak itt van a szavazókártyája, már el is helyezték a szavazógépben, a 13-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, ellenőrizzük a 13-as módosítót, a szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást, elutasítva 5 szavazattal. A hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 102-es módosító, szóbeli módosító az SND részéről mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 106-os módosító mellette ellene tartózkodnék, elfogadtuk. 107-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 18-as és 108-as együtt, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 134-es mellette ellene tartózkodik el, utasítva. 135-ös mellette ellene tartózkodik, szerintem elutasítva, 25-ös módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, elutasítottuk, a 25-ös módosítót ellenőrizzük. A szavazást megnyitom, lezárom, elutasítva négy szavazattal.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 169 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 35-ös és a 170-es együtt, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 179-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 40-es módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva. Ellenőrizzük a 40-es módosítót, a szavazást megnyitom, lezárom, elutasítva, 7 szavazattal, kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. kérem, ne beszéljenek akkor, amikor szavazunk. 45-ös módosító, mellette ellene tartózkodik. Szerintem ellenőrizzük a 45-ös módosítót. Lezártam a szavazást, elutasítva 6 szavazattal. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 57-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük az 57-es módosítót. A szavazást megnyitom, lezárom, elutasítva 7 szavazattal, 4-es, 58-as módosítók együtt mellette, ellene tartózkodik elutasítva. Kósa úr? Elnézést kérek, az 58-as módosítót én visszavontam. E, igaz, hogy elég későn, de visszavontam, úgyhogy kérem szépen, hogy ezt ne vegyük figyelembe. Oké. Okay. Okay. We... Then we vote on Actually, we did... Nem rendelkeztem ezzel az információval, tehát csak a négyes módosítóról szavazunk mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. 63-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 59-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 61-es mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 61-es módosítót, a szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást, elutasítva 14 szavazat többségével. 5-ös módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 60-as módosító mellette a 60 a fogyottá vált, a 62-es módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva. 64-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 66-os módosító mellette ellene a 60 elnézést mondja az elnök a 65-ös mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 65-ös módosítót. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk 5 szavazattal. 66-os mellette ellene tartózkodik elutasítva. 67-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 68 mellette ellene tartózkodik elutasítva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 74-es módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva. 7-es és a 75-ös módosítók együtt mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 76-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 84-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, tízes mellette ellene tartózkodik elutasítva, 86 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 11-es módosító részenként az SND részéről, első rész mellette ellene tartózkodik szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük a 11-es módosító. Lezártam a szavazást, elutasítva 10 szavazattal a második rész. A 11-es második része okafogyottá vált. 85-ös következik mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 87-es mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk. 88-as mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 89-es mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 90 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 12-es és a 92-es együtt, ezek egyformák, és van egy szóbeli módosító is a jelentéstevő részéről. With the European Parliament and in particular with its Committee on Employment, és itt tovább, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 91-es, okafogyottá vált így. Most akkor a teljes javaslatról szavazzunk módosított formájában, ezt a szavazógéppel tesszük meg ezt a szavazást, a szavazást megnyitottam, lezártam. Túl sokan szavaztak, az lpp e ből ketten, kettővel többen szavaztak. Most már jó, 36, igen, 11, nem, és egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Következik most a tervezett állásfoglalási, jogalkotási állásfoglalás 39-es mellette ellene tartózkodik el, utasítva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most név szerint szavazunk a teljes jogalkotási állásfoglalási tervezetről. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk 34 igen, 10 nem és egy tartózkodás mellett. Köszönöm szépen. Köszönjük a jelentéstevőnek a munkáját. Ez azt jelenti, hogy most uh, akkor folytatjuk uh, Rulánsz úr jelentésével a karcinogénekkel kapcsolatban. A K kompromisszummal kezdjük. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. MA kompromisszum. Carried. Elfogadtuk. Haladunk tovább. M kompromisszum. Az M kompromisszum a következő, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. M kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 88-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 89-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a 89-est, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam, elutasítottuk 10 szavazatnyi többséggel, E kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. A C kompromisszum következik. C kompromisszum, ha megtalálták a listán, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Százas, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. A függelékek következnek O kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 23-as módosító, ezt a hetes oldalon találják. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. B kompromisszum a következő oldalon található, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hármas módosító ugyanezen az oldalon mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Huszonkilences módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 33-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. D kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Haladunk tovább. A következő a 40-es módosító, a 10-es oldalon található, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 47-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. G kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. I kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Megyünk tovább. 54-es módosító. Nem, ez fogyott vált. A J kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 62-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a 62-est. Megnyitom a szavazást. A 62-esről szavazunk, lezárom a szavazást. Egyel több néppárti szavazat érkezett be, mint amennyinek lennie kell. Elutasítottuk 32 szavazattal. Tízes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 63-as módosító ez okafogyott vált. 11-es. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. A 65-ös okafogyott vált, a 12-esről nem szavazunk, a 13-asról sem szavazunk, A 14-es a következő mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. A 70-es okafogyottá vált. 73-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 74-es, ez okafogyott vált, a következő 16-os mellette ellene tartózkodók elfogadva. 75-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. El kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 80-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 81-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 82-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. A jelentés tervezett, módosított verziójáról szavazunk mellette, ellene, Név szerint szavazunk a véleménytervezetről. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Köszönöm. 41 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 7 tartózkodás mellett elfogadtuk. Nagyszerű. Ez azt jelenti, hogy most az intézményközi tárgyalások megkezdéséről szavazunk, ahogyan azt a jelentéstevő javasolta, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók. Elektronikusan kell szavazunk, mondják nekem, akkor elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást, és lezárom. Elfogadtuk, 46-an szavaztak mellette, ez tehát azt jelenti, hogy megkezdődnek az intézményközi tárgyalások. Kiváló munkát végzett Claude Roland előadunk egy olyan kérdésben, amely az európai választások szempontjából is egy nagyon fontos témakört ölel fel minden frakció számára. nagyon fontos téma ez a mozgósítás szempontjából a választásokon, hiszen egy nagyon kézzelfogható témáról van szó. Megyünk tovább, ötös pont. Nem, hatos pont, javítja magát az elnök. Az EU ifjúsági stratégiájának végrehajtásáról szóló jelentés, Pimenta López képviselő jelentése, kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hatos kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 47-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 49 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 51-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 52-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 54-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 55-ös mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 56-os mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 57-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 58-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 59 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, Hat három mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük? Rendben, ellenőrizzük a 63-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a 63-ast róla szavazást. Elfogadtuk, mégpedig 30 igen szavazattal. 60-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 10-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, tizenegyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, tizenkettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 77-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 81-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 82-es mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizzük a 82-es módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk, 28 igen szavazattal, 83-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 88-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 91-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 101-es mellette ellene tartózkodók, ellenőrizzük a 101-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 29 szavazattal. 102-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 104-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 105 Ellenőrizzük a 104-est, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam a 104-esről. Elfogadtuk 31 szavazattal. 105-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 106-os mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük a 106-ost, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elutasítottuk 5 szavazatnyi többséggel. 109-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 110-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 111 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 115-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 119 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 119 részenként szavazunk az ALDE frakció kérésére első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elutasítottuk 31 szavazattal, 121 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 122 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 123 mellette ellene tartózkodók elfogadva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük a kettes kompromisszumot, hogy biztosak lehessünk a dolgunkban. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Elutasítottuk 28 szavazattal. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Kilences módosító Az egyes módosító okafogyottá vált. Úgyhogy haladunk tovább, a kilences a következő, a következő oldalon található, részenként szavazunk a néppárt kérésére. Első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elutasítottuk egy szavazatnyi különbséggel. A preambulum bekezdése következnek tízes módosító mellette, ellene tartózkodók, ellenőrizünk el a tízest, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. Négy szavazatnyi különbséggel 11-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 12-es mellette, ellene tartózkodók ellenőrizzük a 12-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk öt szavazatnyi különbséggel. Tizennégyes mellette ellenem, tartózkodók elutasítva. Tizenötös mellette ellenem, tartózkodók elfogadva. Tizenhatos mellette ellenem, tartózkodók elfogadva. Tizenhét mellette ellenem, tartózkodók. Ellenőrizzük a tizenhetest. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 27 szavazattal megszavaztuk, 18-as mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizzük a 18-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 28 szavazattal, 19-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Megyünk tovább. A 29-es következik mellette ellene tartózkodók elfogadva. 30-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 32-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 33-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a 33-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk négy szavazat különbséggel. 34-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 35 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 36-os mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. A tervezett módosított formájáról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 40 igen szavazattal, 5 szavazat és 2 tartózkodás mellett. Köszönöm szépen és köszönöm a jelentéstevőnek is. Most pedig következő napi rendi pontunk a szavazáson. Ez az oktatás korszerűsítése az Európai Unióban címet viseli. Az A kompromisszummal kezdjük, mellette ellene tartózkodók elfogadva, F kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, F a kompromisszum, ez okafogyottá vált, úgyhogy ezzel következik a B kompromisszum, ami már a következő oldalon van mellette. S kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ez a kettes oldalon van, ez az S kompromisszum. Akkor még egyszer? Jó, rendben. S kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Leellenőrizzük a B kompromisszumot. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva 28-20 ellenében. C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. T kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. L kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. D mellette ellene tartózkodók elfogadva. E kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Következik a 32-es módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva. 33 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Negyvennégyes módosítás mellette, ellene tartózkodók elutasítva. K kompromisszum mellette, ellene leellenőrizzük a K kompromisszumot. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25-22 ellenében elfogadva. 45-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. N kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. I mellette ellene tartózkodók elfogadva, J mellette ellene tartózkodók elfogadva. 48 mellette ellene. Szerintem ez elutasítva. Leellenőrizzük a 48-as módosítást. Megnyitom a szavazást, most pedig lezárom. Elutasítva. 21-27 ellenében. Következő oldal. 61-es módosítás mellette. Ellene tartózkodók elfogadva, vagy leellenőrizzük. Jól leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 27-20 ellenében. 62 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Hetvenötös, második rész, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 80-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. M kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ezt leellenőrizzük, az M kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. és ez elfogadva. 28-20 ellenében. 91-es következik. Ez egy szóbeli módosítás. Elfogadva. Következik a Q kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 93-as mellette ellene tartózkodók elutasítva ó kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 95. második része mellette ellene tartózkodók elutasítva, de azért leellenőrizhetjük. Második része, a második része a 95-ösnek Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 28 19 ellenében elfogadva. It's carried by 28 votes. Elfogadva 28 szavazattal. Következik a harmadik rész. Mellette. Harmadik rész. Mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. Százas módosítás mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. ú. kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. P kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 106 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Százhúsz mellette ellene tartózkodók elutasítva. 123 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 127 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 128, ez egy szóbeli módosítás a jelentéstevőtől mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Erre kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. És ezzel következik a 133-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Száz 35 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. És következik a módosított javaslatról szóló teljes szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadva 26-22 ellenében. Köszönjük szépen a jelentéstevőnek a munkáját. És ezzel következik jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás értelmezése és végrehajtása. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Bizonytalan vagyok. Azt hiszem az egyes kompromisszumról elektronikusan fogunk szavazni. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva 28 szavazattal. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Tízes módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 24-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Leellenőrizhetjük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 26-20 ellenében. es módosítás mellette ellene tartózkodók, ezt leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elutasítva. 33 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 34 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Kilences kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 47 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 48 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 49 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 10-es kompromisszum mellette ellene leellenőrizzük a tízes kompromisszumot, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 26-20 ellenében elfogadva. Ötvenhét mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 58 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 59 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 11-es kompromisszum mellette ellene leellenőrizhetjük. 11-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 27-18 ellenében. Következik a 67-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 68 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 69 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Következik az egész módosított javaslatról való szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 26-18 ellenében három tartózkodással. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Ez azt is jelenti, that means that we move to another... Következik egy rendkívül érdekes téma a napi rendünkön, ez pedig Work-life balance. Munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése. Those of you who uh, won't stay to listen to the debate on work... Aki nem maradt itt, uh, a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése a szülők és gondozók vonatkozásában témára, az kérem csendesen távozzék innen. I'm trying to create a good atmosphere for the rapporteur. Megpróbálok kellemes uh, hangulatot teremteni ebben a fontos kérdéskörben a jelentéstevő számára.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 Yes, we'll go directly to the next. Jó, hát akkor jöhet a következő napi rendi pontunk megtárgyalása, ez pedig a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése szülők és gondozók vonatkozásában. Káza úré a szó. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy a mai napon lehetőségem nyílt arra, hogy máltaiul beszélhetek. Nézzük a munkát. Az elmúlt hónapok során rendkívül sok minden történt ennek a témának a vonatkozásában. A célunk az volt, hogy európai szintről regionális szintre le tudjuk bontani a politikánkat, hogy az emberek is lássák, értsék, hogy miről van szó. Ezért gondolom fontosnak azt, hogy ezt a jogalkotási javaslatot az európai választások előtt be tudjuk terjeszteni, mert ennek bizony le, lesz hatása az európai családok életére. Az a célunk, hogy az magánélet és a munka összeegyeztethető legyen, egyfajta egyensúlyt lehessen majd teremteni. A szülők és a gondozók kapjanak szabadságot, és javítsuk a munkahelyi körülményeket ezen kategóriájú személyek számára. Ugyanakkor fontos figyelembe venni a foglalkoztatási kötelezettségeinket is. Miközben az Európai Bizottság azt mondja, hogy a az apáknak is legalább tíz napot kellene adni. Én azt javaslom, hogy ezt terjesszük ki azokban az esetekben is, amikor örökbefogadott gyermekekről van szó, illetve olyan személyek esetében, akik úgymond apának minősülnek a nemzeti joguk alapján. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan javadalmazást kellene kapjon ez a tíz nap, mint a az egészségügyi, tehát mint a betegszabadság, hasonlóképpen mint a szülési szabadság. Ezen kívül azt is javaslom, hogy ösztönözzük a férfiak részvállalását a gyermekek születése körüli teendőkben, az oktatási kérdésekben, általában a gyermekek kérdésében, és itt bizony tényleg nagyon nagy különbségek mutatkoznak a tagállamok között. Éppen ezért azt javaslom, hogy kompenzációt kapjanak a munkavállalók legalább 75%-on a bruttó bérükhöz képest, és nem pedig a betegszabadságot kellene alapul vennünk, mert emiatt nagyon fragmentált lenne a kép Európa szerte. Ami a korhatárokat illeti, én úgy gondolom, hogy a szülőknek a, tehát meg kell hallgatni az összes érintett felet mindkét oldalról, és jelentéstevőként meg is hallgattam őket. Vannak, akik azt mondják, hogy túl messzire megy ez a javaslat, vannak, akik viszont azt mondják, hogy nem elégséges. Ezért nem volt könnyű semmiféle egyensúlyt megteremteni. Ez lenne tehát a cél, és azt gondolom, hogy miután többen aggódalmuknak adtak hangot, ezért én azt gondolom, hogy 12 éves korról 10 éves korra csökkenteném ezt a korhatárt. Ami pedig a gondozók, a családi gondozók, itt egy 5 napos szű, ö, szabadságot ö, javasolnék, és ehhez azt szeretném kérni, hogy ugyanolyan javadalmazást kapjanak, mint a szülők, ami 75%-át tenné ki a bruttó jövedelemnek. A javaslat ebben az irányelvben tovább erősödik olyan intézkedések által, amelyek ösztönzik a gyermekek körüli teendőkben a családtagok részvételét. Én azt gondolom, hogy az én munkám ebben a jelentésben olyan intézkedések köré összpontosult, amelyek a KKV-knak nyújtott segítséget, főként a mikrovállalkozásokra gondolok, tekintik a legfontosabbnak. Ezek azok a vállalkozások, amelyek egy gerincét adják a mi munkaerőpiacunknak. A nagyobb cégeknek sokkal több pénze is van, ezért kell segítenünk a kisvállalkozókat. És azt gondolom, hogy nem szabad, hogy további pénzügyi vagy akár olyan terheket tegyünk rá a vállalkozókra, amelyeket nem tudnak egyszerűen vállalni. Az én célom az volt, hogy jó, kiegyensúlyozott alapokat tudjunk teremteni, és nem csak a szülők segítség, szülőknek nyújtott segítség szempontjából, hanem a vállalkozóknak is mindenképpen szeretnénk segíteni. Ilyen értelemben gyakorlatilag mindenki profitálhat majd ezekből a lehetőségekből. Szeretném még egyszer megköszönni a jelentéstevőknek, árnyék jelentéstevőknek a munkáját, akik nagyon türelmesen fogadtak engem, és természetesen szeretném megköszönni a saját munkatársaim munkáját is. Tudom, hogy ezekkel az intézkedésekkel fogunk tudni a mandátumunknak jelleget adni, és átadni az üzenetünket, amelynek az a lényege, hogy az Európai Parlament erős, kiáll az emberek mellett, és egységesen kíván fellépni az egész Európai Unió területén. Köszönöm. Köszönöm szépen Kásza úr, Maria Arena az árnyék jelentéstevő, de kollégája fog helyette beszélni, tessék a szó. Köszönöm szépen. Elnök asszony, valóban eh, Arena kollégám jelent, az elnök jelentéstevő, de éppen hivatalos úton van, ezért elnézésüket kéri, hogy nem lehet itt. Az ő nevében, de a saját nevemben is azzal kezdeném, hogy megköszönöm a jelentés készítőjének a kitűnő munkáját, amit eddig tett ebben a dokumentumban. Ha megnézzük a három alapelvét ennek a javaslatnak, a munka és a magánélet összeegyeztethetősége, a szegénység elleni fellépés, különösképpen a nők bizonytalan helyzetének leküzdése, illetve a sztereotípiák elleni harc, amely a hagyományos funkciókra vonatkozik, a női, férfi sztereotípiákra. Ezen három alapelv alapján úgy gondoljuk, hogy keményen kell dolgoznunk, és konstruktívan, a tárgyalási folyamat során, ugyanis a javaslatok valóban a javaslatoknak próbál meg kell felelniük ezen három alapelvnek, amelyek nagyon közel állnak a szívünkhöz. Üdvözlöm a módosítókat a jelentéstevő részéről, a szülői szabadság nem átruházhatósága szempontjából, illetve azt, hogy tisztességes bért kell biztosítani a munkavállalók számára, akik gondozói vagy szülői szabadságon vannak. A bizottság javaslata úgy tűnik, hogy kettősen büntet, mert egyrésztről nincsen harmonizáció a küszöb szempontjából európai szinten, a betegszabadságot néhány tagállamban kifizetik, míg teljes mértékben, más helyeken viszont csak 60-70 eh, százalékban fizették, például Belgiumban, vagy Szlovákiában 30-40 százalékban, és ez nem igazán igazságos rend, versenyrendszerek között. a szülői szabadság, illetve a betegszabadság kihat arra, hogy hogyan néz ki a társadalom a szülők számára, hiszen ez olyan lenne, mint hogyha a szülői szabadságot is egyfajta betegséghez hasonlítanák. Alternatív megközelítésre van szükség a, a szabadságvezetés szempontjából, és én nem hiszem, hogy az előadó megközelítését tudnánk támogatni, ugyanis az ő javaslata arra céloz, hogy a gondozókat, a szülőket a növekedés százalékában támogatnák, és azt javasolta a jelentéstevő, hogy 75 százalék, a növekedési rát 75 százaléka legyen itt a határ személyesen. Mi úgy véljük, hogy egy kicsit magasabbra kellene mennünk, bár az SND frakció egyetért azzal a technikai megközelítésre be kell adani a bérletéssel kapcsolatos kérdést, de szerintem sikerül majd megállapodást találnunk. Nem tudjuk követni azt az elképzelését az előadónak, ami a szülői szabadságra vonatkozik, ezzel azt erősítenénk, hogy eh, a férfiak is otthon maradjanak, ezt is kötik a bérezéshez, tehát ezt nem lehet kötni így a betegszabadsági eh, bérezéshez, mert ugyan lehet biztosítani azt, hogy egy szlovák apa hajlandó lesz szülői szabadságra menni, hogyha ez ami, hogyha csak 25%-ban fizetik ezt neki. kollégám két módosítóval fog élni. Az egyik kötődik az apasági szabadsághoz. Egyértelmű az indoklás. Biztosítani kell azt, hogy az apák részt tudjak venni a gyerekek nevelésében egészen korai kortól kezdve, és így garantálni lehet azt is, hogy részt vegyenek a család struktúrájában is, tehát ezáltal is meg lehet törni a hagyományos sztereotípiákat, amelyeket megneveztünk korábban. A második módosító pedig a javaslat hatájához kötődik, ugyanis szeretné ezt kiterjeszteni mindenfajta munkavállalóra, az önfoglalkoztatókra is, illetve az atipikus munkavállalókra is. A harmadik dolog az az, hogy támogatjuk azt, ha ne lehessen csökkenteni a munkavállalók jogait olyan országban, ahol már magasak a szociális jogok. A jogokatási javaslat második részében, főként a rugalmas munka megoldásoknál olyan intézkedésekre kell koncentrálni, amely egyenlet megfelel a munkavállalóknak és a munkadóknak, úgy gondolom, hogy itt egyensúlyt kell teremtenünk ebben a javaslatban, és a fő cél az az, hogy biztosítsuk a munkavállalók jogát ahhoz, hogy rugalmasan dolgozhassanak, anélkül, hogy a cégek túlélését veszélyeztetnénk. És végezetül, az a közös célunk, hogy a lehető legerősebb megalapodást hozzuk létre az Európai Parlament szintjén. Ez nem csak egy javaslat, ezzel próbáljuk elérni azt, hogy sokkal igazságosabb, szociálisabb legyen Európa, azután, hogy megszorításokat róttak az európai állampolgárokra, és szerintem mindenkinek, beleértve szomszédomat is, részeseinek kell ennek lenniük. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ribeiro asszony is helyettesít valakit, most megkapja a szót. Elnézést, eh, McIntyre asszony, nem láttam önt. De öné a szó? Igen, el, elbújtam itt a kollégám mögött, köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Jenszke kollégám az árnyékjelentéstevő nagyon sajnálja, de nem tud ma itt lenni, de elküldte a véleményét nekem, és örömmel osztom ezt meg önökkel. Azt mondja, hogy miután elolvasta a javaslatokat, elmondhatja örömmel, hogy hasonlóan vélekedünk azzal kapcsolatban, hogy lehetne javítani a bizottság véle, javaslatán. Úgy véli, hogy a FEM szakbizottság jelentés tevőjének véleményt is támogatni kell, hogy reálisnak kell lennünk. Ez nem azt jelenti, hogy ne támogatnánk a bizottság javaslatát, itt az, ez, ez időszerű ez a javaslat. A kollégám módosítói a különböző kihívásokat, kérdéseket fogják majd felvetni. Először is elérhetővé kell tenni azt, hogy megfizethető legyen a gyermekellátási infrastruktúra. Ez elengedhetetlen aspektus ahhoz, hogy családbarát politikákat hozzunk létre, és a nők egyre inkább részt tudjanak venni a munkaerőpiacon. Természetesen ez csak akkor működik, hogyha a családok is ezt szeretnék. Azt is eh, szeretné az kollégám, hogyha látnánk azt, hogy milyen fajta hatása jár mindez a cégekre. Ez nagyon fontos, és az előadó is kitért erre. Figyelembe kell venni azt, hogy milyen fajta korlátok vannak a mikro cégeknél és a KKV-knél. Tudjuk, hogy nem mindannyian tudjuk ezt támogatni, de tény az, hogy bizonyos fajta rugalmas munka megoldások kihatással lehetnek a kis cégekre, nem megfelelő módon, és a végső javaslatunkban ezt is tükrözni kell. Felismeri kollégám annak a lehetőségét is, hogy különböző nehézségekkel szembesülniük a fogyatékos gyermeket nevelőknek, és ennek alapján is figyelme kell venni a rugalmas munka megoldásokat. Ez is egy jó alapot képezhet a kompromisszum számára. Jana támogatja azt, hogy 12 eh, évre eh, növeljék a különleges igényel élő gyerekek eh, életkorát. Jana különösképpen figyelni kíván a gondozók helyzetére, és módosítókat fog majd készíteni, amelyekkel jobban lehet majd tükrözni a különböző lehetőségeket az informális gondozók esetében is. A kollégám nagyon hálás a munkájáért, és várja a további együttműködést. Én is szeretnék egy kicsit beszélni az Egyesült Királyság pozíciójáról, ugyanis kicsit másfajta a pozíciónk. Bár a gondozói szabadság teljesen új juttatás lenne, már van is, már most is átfogó nemzeti jogszabályozás, amelyben lefedik ezt a lehetőséget, beleértve be a szülői szabadságot és a fizetést, illetve azt, hogy rugalmas munkaidőt lehessen kérni. Engem az aggaszt, hogy a javaslat beavatkozhat a már nagyon jól kifejlesztett nemzeti jogkörökbe, például a jelenlegi Egyesült Királyságbeli szabályozásban nincs jog a gondozói szabadságra, viszont lehet rugalmas munkaidőt kérni a gondozás érdekében. Tehát megfelelő egyensúlyt kell teremteni azon politikák között, amelyek már léteznek és jól működnek, ezeket nem szabad kidobni, úgymond, de persze ezen javaslatnak a céljait is el kell érni, de köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját. Most szeretném megadni a szót Weber asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak az előadónak a nagyon bölcs megközelítéséért. Egy olyan dolgot próbál elérni, amit mindannyian támogatunk itt az Európai Parlamentben. Ez nagyon fontos, ha szeretnénk sikeresek lenni ezzel az irányelvvel a mandátumunk vége előtt, hiszen amit én hallottam, a tanácson belül rendkívül különbözőek a nézetek, más teljesen a nézetük, mint amit mi itt megvitatunk. Persze, hogyha a munka magánélet egyensúlyáról beszélünk, akkor persze nem lehet figyelmen kívül hagyni a mm, szülési szabadságot is, megpróbáljuk a lehető legtöbbet elérni természetesen. Szerintem Érdekes és bölcs megközelítés az, hogy nem a betegszabadsághoz kötjük ezt, hanem inkább a százalékhoz. A 75 százalék szerintem elfogadható lehet. Tudjuk, hogy a tanulmányok kimutatták azt, hogy 85% az, amit az apák szeretnének, hogyha ennyi, hogyha kivennék a szülői szabadságot, de persze erről lehet tárgyalni. Meglep engem az, ahogy a megközelítések nagy része ezek során azt láttam, hogy sokan úgy gondolják, hogy a terhesség csak gyorsan ö, lezajlik. Ez nem gyors, kilenc hónap van erre. kilenc hónap alatt lehet erre felkészülni. Maga a szülés nem úgy történik, hogy ne tudnánk róla, tehát már az anyával, az apákkal együtt, beleértve a KKV-kat is, meg lehet szervezni úgy a munkát, hogy az ne zavarja a tevékenységet. De ehhez az kell, hogy az emberek leüljenek egymással, tárgyaljanak, és szerintem akkor ez lehetséges. A módosítók ban támogatom a rugalmas munkabeosztást. Szerintem ez a jövő a munkaerőpiacon, és ennek ismételten megvitatásra kell kerülni a munkaadó és a munkavállalók között. Ezen kívül én is támogatom azt, és benyújtok majd módosítót arról, hogy mindenfajta munkavállalót vegyünk ebbe bele, az önfoglalkoztatókat is, mert szerintem ez rájuk is kell, hogy vonatkozzon. Hallottam azt, hogy a, azt kérik majd, hogy az apasági szabadság kötelező legyen. Nem tudom, hogy tényleg ilyen messzire mehetünk-e. Tudom, hogy lehet így az emberek viselkedését alakítani, de ez szerintem erről majd mindenképpen beszélnünk kell a tárgyalások során. Most az, hogy 12 év lesz-e a szülői szabadság életkora, vagy csak a különleges ez a gyerekek esetében lesz ez így. Ez ismételten a tárgyalások tárgyát képezi majd. Amit én hallottam, a tanácsban nagyon kemények a korlátozást illetően, a lehető legjobban szeretnék ezt korlátozni. Szerintem itt a foglalkoztatási szakbizottságban erős mandatumot kell adnunk a jelentéstevőnknek a tárgyalásokra, mert hogyha megosztottak leszünk, akkor sokkal nehezebb lesz majd a tárgyalás. De hát drukkoljunk, hogy minden jól menjen. Uh, Köszönöm szépen. González Penyes képviselő. Köszönöm szépen, nagyon szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját, és uh, a magyarázatokat is, amelyeket itt most megosztott velünk, azzal kapcsolatban, hogy milyen megközelítést is alkalmazott. Ezzel kapcsolatban konkrétan három elemet szeretnék megemlíteni. Káza úr javaslatával kapcsolatban. Az első az az, hogy a infrastruktúrákra utalt, tehát én szerintem a bizottsági javaslatból hiányzott a gyermekgondozási infrastruktúra, és ilyen szempontból egy kicsit mélyebben meg kellene vizsgálni a helyzetet, hiszen ez mégiscsak egy olyan alapfeltétel, ami nélkül nem lehet megvalósítani az esélyegyenlőséget a munkaerőpiacon sem és itt azért van még hová fejlődnünk. Másodszorban pedig nagyon örülök annak, hogy nem lehet átruházni a szülői szabadságokat, ezt pedig rendkívül fontosnak gondolom, mert így lehet az apákat is jobban bevonni a gondozásba, és az esélyegyenlőséget biztosítani. A harmadik gondolat pedig a bruttó bér arányában meghatározott szülői szabadság, illetve betegszabadság, és az, hogy ezt nem a betegszabadság alapján alkalmazzák, mert akkor nagyon nagyok lennének a különbségek tagállamok között. Emellett pedig azért úgy látom, hogy lehetnénk egy kicsit ambiciózusabb. Az első gondolat ezzel kapcsolatban az, hogy konkrétan nem a 75%-os bruttó bér arányos szülői szabadságot javaslom, ez szerintem túl kevés. Már csak azért is, mert minden adatból az ö, derül ki, hogy gyakorlatilag a férfiak ö, nem igazán kívánják emiatt kivenni a szülői szabadságukat. Viszont, hogyha a férfiak és a nők egyformán kiveszik a részüket a munkánkból, akkor, a, akkor ez a 90%-os határérték megfelelőbb lenne. Más szempontból pedig azt gondolom, hogy el kell ismernünk azt, hogy a férfiak és a nők egyenlőek, és ehhez a jogalkotási hátteret is meg kell teremtenünk. A két hetes apai szabadság, amelyet ugyanúgy javadalmaznak, mint az, mint az anyai, tehát a szülési szabadságot, az szerintem a minimum a férfiak és a nők számára egyforma lehetőségeket kell biztosítani, és úgy gondoljuk, hogy a vállalkozások vagy a vállalkozók nem utasíthatják vissza a szülői szabadságra való kérelmet sem a férfiak, sem a nők részéről, mert ez egy jog, és ezt nem lehet visszautasítani. Más szempontból viszont láttunk sok utalást a kis és közepes méretű vállalkozásokra, vagy mikrovállalkozásokra, és persze értjük azt, hogy itt nagy aggodalmak fogalmazhatók meg, de a bizottság is ráutalt már, hogy közép és hosszú távon milyen jó hatásai vannak ennek, és hogyha a nők esetében a vállalkozások már időben szervezni tudnak helyettesítőket, az mindenképpen jó megoldás. Utolsó gondolatként szeretném még elmondani azt, hogy az egyszülős családokra szerintem nem történik utalás, illetve az sem, hogy a másodrangú család, tehát a családon belüli gondozókra, vagy családtagokra is túl kevés utalás történik. Szerintem az is hiba, hogy a bizottság részéről úgy próbálták megfogalmazni ezt az egész kérdéskört, hogy külön vették a szülési szabadságtól, pedig a kettőt együtt kellett volna kezelnünk, és ez a legjobb megoldás próbáljuk meg közösen kezelni ezt a két kérdést. Most próbáljuk meg mindent megtenni annak érdekében, hogy ezt a mostani javaslatot sikerre vigyük, és minden tőlünk tehetőt megtegyünk, hogy siker koronázza a munkánkat. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most pedig megadom a szót Miroslav Smitrofánovsznak, Görögország képviselője. Tessék, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, Kászá úrnak a munkát. Rengeteget dolgozott azon, hogy a bizottsági dokumentumon javítsunk. Zsdanoka asszony, aki korábban a szakbizottságunk tagja volt, már nagyon sokat dolgozott ezen a témán. foglalkozott eh, ezzel a témával 2006-tól kezdve. Én a magam részéről mindent megteszek annak érdekében, hogy folytathassuk az ő munkáját. Egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy talán érdemes lenne még jobban hangsúlyozni a mikrovállalkozások és a kkv eh, szerepét, valamint az általuk tapasztalt problémákkal is foglalkoznunk kell, de úgy gondolom, hogy a prioritásnak továbbra is a munkavállalóknak kell lenniük, és az ő életüknek. Valóban felül kell vizsgálni az anyasági szabadságra vonatkozó irányelvet, különösen ki kell emelni azt, hogy hogyan kell kezelni különböző szabadság típusokat. Nem vagyunk elégedettek azzal, hogy hogyan alakul a betegszabadsággal kapcsolatos kompenzáció, ez az összeg tagállamonként változó, ez semmiképpen sem kielégítő helyzet. Úgy gondoljuk, hogy ezen változtatni kell. A bizottsági javaslat már bevezetett egy minimum szintet az a szülői szabadságra vonatkozólag, de ahogy már korábban mondtam, jó lenne, ha ez teljes mértékben fizetett szabadság lenne. Örülünk az Európai Bizottság azon javaslatának, miszerint 20 éves korig kell megemelni a gyermek életkorára vonatkozó szintet, ami a szülői szabadság elérhetőségét illeti. Tudom, hogy számos munkaadói érdekképviselet esetében ez aggodalmakat okoz, de mi úgy gondoljuk, ez egy pozitív lépés összességében. Hogyha hosszabb időre terjed ki a szülői szabadság, akkor az mindenképpen előnyös a munkavállalók számára, és növeli a termelékenységüket. A szülői szabadság átruházhatósága egy további probléma. Ezzel kapcsolatosan a módosítókban juttatjuk majd kifejezésre a véleményünket. Az álló szülőket sem veszik előn figyelembe a bizottsági szöveg, az ő esetükben különleges szabályozásra van szükség, a szülői szabadság átruházhatóságát illetően is. Úgy gondoljuk továbbá, hogy a bizottsági javaslat nagyon kedvezően fogalmaz sok esetben, de ami az ötnapos időszakot illeti, ezt kevésnek tartjuk. A kollégákat arra kérnénk, hogy támogassák ennek meghosszabbítását. Köszönöm, köszönjük szépen, és üdvözöljük ezúton is az EMPL szakbizottságunkban. FDD, Laura Ágel nincs itt, de talán valaki helyettesíti, mégsem. NF, az NF részéről sincs itt senki. Akkor most megyünk sorba. Kósa úr következik, tessék. Köszönöm, elnök asszony, hogy megadta a szót. Igyekszem rövidre fogni a mondani valómat. Nagyon sok gondolatot szeretnék azonban megosztani önökkel. Azért is, mert maga a jelentés tervezet egy olyan kiváló szöveg, amely minket is arra a közös gondolkodásra ösztönöz. A tervezett céljaival azt gondolom, mindenki messze menően egyet tud érteni. Kiemelkedően fontos munkáról van szó a család és a magánélet közti egyensúly megteremtése kapcsán. Ugyanakkor fontos azt is szem előtt tartanunk, hogy a bizottsági tervezet a családpolitikai kérdéseket érinti. Ez egy tagállami hatáskör. Tehát fokozottan figyelni kell, hogy a szubszidiaritás és az arányosság elvét végig megfelelően kezeljük. Ahogy korábban is már elhangzott, én is osztom azt a néhány aggályt, amely a mikro- és középvállalkozásokat érinti. Úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata egy hatástanulmány, mint a bizottság javaslatra a hatástanulmány nem méri fel kellően a terheket és a költségeket. Hogy mennyire nehezítik meg ezeket a vállalkozásoknak a dolgát. Üdvözlöm, hogy a jelentéstevő kiemelt hangsúlyt ad ennek a területnek. Azt gondolom, fontos, hogy rugalmas legyen a rendszer, hogy mert hogyha rugalmatlan, akkor az embereket választásra fogja kényszeríteni. Vagy a családot fogják választani, vagy a munkát. És köztes megoldás a rugalmatlanság miatt azt nem fogják tudni vállalni, és ezzel a gyermekek száma fog csökkenni Európa több országában sajnálatos módon. Azt gondolom, hogy a szülői szabadság, az anyasági szabadság vagy az apasági szabadság kérdését azt kiemelkedően kell kezelnünk. Egy nagyon fontos kérdésről van szó. Fontos megnézni a gyakorlati tapasztalatokat. Több tagállam kiemelt pénzügyi támogatást ad a fizetett szülői szabadságokhoz az apáka ösztönzésére. De mégis azt látjuk, hogy kevés apa vállalja, vagy legalábbis használja ki ezt az időtartamot. Például Észtországban 100%-os térítési szint mellett másfél éven át az apák otthon lehetnek a gyermekükkel. Mégis az igénybevétel százaléka csupán 10 százalék. Jó lenne, hogyha közösen elgondolkoznánk arról, miért van ez. Ezt a 10% veszi csak igénybe, pedig a lehetőség adott a számukra. Jó lenne, hogyha az emberekkel közösen mi ezt végig gondolnánk, hogy hol lehet a hiba, vagy hol lehetne más ösztönzőket beépíteni. Végül nagyon röviden a magyar családpolitikáról szeretnék beszélni. Magyarországon a családpolitikai kérdések kiemelten kezelendők. Ezért folyamatosan gondolunk arra, hogy minél több időben. Ahogyha úgy akarják, akkor minél több időben maradhassanak otthon a gyermekükkel. Vagy hogyha éppen a munkát választják, akkor menjenek vissza dolgozni. De közben ne veszítsék el a pénzügyi támogatási lehetőségeket. Ezért a magyar családpolitikai intézkedések olyanok, amit én az önök figyelmébe is ajánlok. Nem csak azért, mert én magam is magyar vagyok, hanem például az épp nekem egyébként az ész megoldás is tetszik, ez a másfél éves apasági szabadság tehát nálunk három éves korig lehet igénybe venni a gyermekgondozási segélyt, gyermekellátási díjat. Vagy hogyha elmegy dolgozni, akkor hat hónapos, tehát a gyermek hat hónapos korától kezdve már el is mehet dolgozni, de ugyanúgy jár emellett a pénzügyi támogatás. És fontos, hogy segítsük a munkahelyi visszaállást is. Tehát, hogy könnyen vissza tudjanak térni a munkába a szülők. Én azt gondolom, hogy nem csak pénzügyi támogatásokkal lehet ezt támogatni, hanem akár a bölcsödék fejlesztésével, vagy az óvodák fejlesztésével. Tehát a háttérintézményrendszernek az erősítésével is. Szeretném a jelentéstevővel ezzel komolyan, tehát szeretném, ha komolyan foglalkozna ezzel, én is fogok módosítókat beadni, mert az intézményi struktúra önmagában is nagyon sokat segít, hogy kiegyensúlyozott legyen a munka és a család közti élet. Több kolléga említette már, én hálás vagyok a fogyatékossággal élő gyermeket nevelő szülők kapcsán felmerült észrevételeknek. Én magam is azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. Magyarországon például több szabadság jár azoknak a szülőknek, akik fogyatékossággal élő gyermekeket nevelnek. Hiszen ezzel hát több elvárás vagy több gond jár. És így lehet nekik segíteni, hogy jobban tudják ellátni a szülői tevékenységüket. Gratulálok a jelentéstevőnek, és nagy örömmel várom a későbbiekben a vitát. Thank you. Köszönjük szépen. Ribeiro asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönöm Kázá úrnak ezt a kiváló munkát, amit elvégzett. Nem egyszerű a feladat, ami rávár, hiszen megfelelő egyensúlyt kell teremteni a szövegben, és rengeteg bírálat érte a szöveget, de szerintem nagyon jó munkát végzett, és nagyon fontosnak is tartom, hogy ebbe, e, e dosszié kapcsán jó munkát végezzünk, és még ebben a ciklusban lezárjuk a munkát, hiszen a polgárok ezt várják tőlünk. Ne felejtsük el, itt az Európai Parlamentben ülnek az emberek igazi, megválasztott, legitim képviselői, ezért szerintem elkülönül a mi munkánk attól, amit a tanács tesz például. Hiszen az ember családi kötelezettségei nem érnek véget a gyermek születését követően. Fontos, hogy a két szülő osztozzon a felelősségben, a feladatokat közösen lássák el, és az élet egész hosszán végig családi segítségre lehet szükség, például megbetegedhet valaki, nyilvánvalóan egészen más egy olyan gyermeket gondozni, aki megfázott, mint egy olyan gyermeket gondozni, aki például daganatos betegségben szenved és kórházban van, vagy előfordulhat, hogy egy másik családtag betegedett meg súlyosan, és aztán persze az idősek gondozása is egy további felelősségteljes feladat, amely egyébként egyre jellemzőbb lesz a társadalmainkban, a társadalmak előregedése miatt. Mindezek miatt nagyon fontos, hogy egy olyan javaslatot készítsünk, amely nem csak a gyermekekre terjed ki, hanem általában véve a családi életre, és a családi és a magánélet és a munka összeegyeztethetőségére. és nagyon fontos, hogy a gondozást, mint olyat, ne elsődlegesen női tevékenységnek tekintsük. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló. Nagyon szépen köszönöm, mondja Gérike képviselő. Gratulálok Dávid Kázának Örülök, hogy felkaroltuk ezt a témát. A gond azonban az, hogy a szülők szempontjából a munka és a magánélet egyszeregyeztethetőségének nem jut elég tér ebben a jelentésben. Mi, mi között teremtünk konkrétan egyensúlyt? A szülői szabadságot szabadságnak titulálni sértő szerintem a szülőkre nézve, legyen szó, szó édesanyákról, édesapákról, egyedülálló szülőkről, és így tovább. Hiszen a az, hogyha valaki szülő, az azzal jár, hogy az illető néha nem tud munkába menni, megbetegszik például a gyerek. Azt is jelentheti adott esetben, hogy valaki részmunkaidő, részmunkaidőt vállal, ami az, élet, az illető életének a végén a nyugdíj magasságában nyilvánul meg. Miért van ez így? Azért, mert a szülői tevékenységet nem tekintjük munkának, a szülőként végzett tevékenységet nem tekintjük munkának. Hogyha ugyanúgy, mint az óvónők, a tanárok esetében munkaként, nem, nem ismerjük el munkaként a szülők tevékenységét, ugyanúgy, mint a tanárok esetében, akkor semmiféle egyensúlyt nem fogunk tudni teremteni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy osztályozzuk a szülői tevékenységet, a szülői tevékenységgel eltelt időt. Hogyha az Európa, jó lenne, hogyha az Európai Unió 27 tagállamában összehasonlíthat, összehasonlíthatnánk a szülői tevékenységet az olyan szakmákkal, mint amilyenek például, hivatásokkal, mint amilyenek az óvónői hivatás, a tanári hivatás, és így tovább, és így számszerűsíthető az így elvégzett munka. Meg kell nézni a különböző adózási rendszereket is, meg kell vizsgálni, hogy a gyermektelenség milyen előnyökkel jár, hiszen a gyermektelenség egyelőre a legjobb adózási modellt jelent, és a legjobb nyugdíjmodellt, hogyha nem teremtünk igazságosságot a szülők, a gyermeket vállaló szülők és a gyermektelenek között, akkor nem tudunk semmiféle egyensúlyt teremteni. Egyenjogúságot kell teremteni a szülők és a gyermektelenek között adózási szempontból és pénzügyileg. Ez lenne a legfontosabb. Hogyha a gyermekek szükségleteit tartjuk szem előtt, akkor látni kell a különböző fejlődési fázisokat, szakaszokat is a gyermek életében. Pszichológusok szerint a gyermek életében az első két év gyakorlatilag a szülőké, a következő szakasz a harmadiktól a hatodik életkorig tart, a következő a hetediktől a tizedikig. Hogyha csupán a gyermekek fejlődésére támaszkodunk, ezt látjuk, és ennek megfelelően kellene a saját modelljeinket is kialakítani, és így kellene, ehhez kellene hozzáigazítani a szülők pénzügyi támogatását is. Hogyha ebbe az irányba haladnánk, akkor beszélhetnénk igazságosságról. És akkor végül nem, ke- nem kellene újra és újra megtapasztalnunk, hogy a szülők, a gyermeket vállalók esetében a nyugdíj alacsonyabb lesz. Az első, a gyermek első hónapjaiban valóban az édesanyja fontos, fontosabb szerepet játszik, de egy bizonyos ponttól a szülői feladatokat ugyanúgy elláthatják egyébként az édesapák is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Hocs úr. Köszönöm szépen. Azt gondolom, nagyon jó, hogy az Európai Parlament és a mi szakbizottságunk, valamint Káza úr próbál javítani az Európai Bizottság eredeti szövegtervezetén. Ez egy nagyon fontos téma, nagyon nehéz téma is egyben, és hosszú távon egy dilemmával szembesülünk. A fő kérdés az, hogy hogyan tudunk egyensúlyt teremteni egy ilyen rendkívül nehéz helyzetben. Az egyensúlyra szükség van, de szinte lehetetlen azt megteremteni, hiszen hogyan lehet valakinek karrierje, és hogyan tud ezzel párhuzamosan, ezzel egy időben kiteljesedni a család életében is. A munka és a magánélet közötti egyensúly azt jelenti, hogy valaki ugyanannyi időt kell, hogy töltsön a munkahelyén és otthon is. Ha megnézzük, hogy a világban ez hogyan alakul, akkor azonban dina, azt látjuk, hogy ez a kapcsolat, illetve ez az egyensúly nagyon dinamikus. Nagyon ritkán találkozunk olyannal, hogy valaki az idejének az 50%-át a munkahelyen tölt, és 50%-át otthon a családjával. Amikor a magánéletről beszélünk, ennek nagyon sok aspektusa van. Európát nézve a fels, felsőoktatási képesítést szerzők 60%-a nő, Azonban, ha megnézzük, hogy a diplomát szerzettek közül hányan válnak aktíván munkaerőpiacon, akkor 12%-kal kevesebb a nők aránya. Ezeket szem előtt kell tartani. Másrésztről fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy az európai, ez az európai irányelv vajon hozzájárul-e ahhoz, hogy az emberek boldogabbak legyenek a magánéletükben, illetve a családi életben. Nagyon fontos, hogy az alapvető szolgáltatások esetében egyenlőség alakuljon ki, gondolok itt például a gyermekgondozáshoz való hozzáférésre. Aztán különleges támogatási programokra lenne szükség azok esetében, akik szülői szabadságon vannak, vagy beteg szabadságon. Aztán a család fogalmába belefér az is, hogy valaki gyermeket gondoz, fogyatékossággal élő gyermeket, esetleg idősebb szüleit ápolja, gondozza. Hogyan lehet valaki sikeres a munkavilágában, hogyha ezzel egy időben az idősödő szüleiről is gondoskodnia kell? Rá akarunk-e kényszeríteni egy édesapát, hogy maradjon otthon az újszülött gyermekkel, miközben az újszülött gyermeknek elsősorban az édesanyjára van szüksége. Ezek nagyon fontos kérdések. Lengyelországban van egy programunk, eh, amely támogatást biztosít minden második gyermek után. Egy extra támogatásban részesülnek a szülők. Emellett eh, dolgozunk azon, hogy ingyenesé váljanak a bölcsödei helyek, és támogatni kívánjuk a fiatal párokat is, akik otthont kívánnak teremteni. Ezek is mind összefüggnek a munka és a magánélet közötti egyensúly kérdésével. Ebben a konkrét esetben az irányelv kapcsán viszont azt gondolom, hogy bármilyen jók is legyenek a szándékaink, egy irányelvvel ezt nem tudjuk megoldani. Talán érdemes lenne inkább a körülményeken javítani és megteremteni a feltételeit annak, hogy valaki valóban ki tudjon teljesedni a munkájában és a magánéletében is. Pimenta López képviselő. Obrigado, senhor. Köszönöm szépen. Alapvetően nekem úgy tűnik, hogy Kázá úr munkája nagyon jó munka, úgyhogy nagyon szépen köszönöm az ő munkáját, Szerintem rendkívül jó javaslatok tartalmaz a dokumentum, és minél hamarabb szeretném látni ezt egy irányel formájában. Szeretném a javaslatban a következőket látni. A tagállamok és a tanácsbeli álláspontjaik szempontjából illetve az Európai Parlament szempontjaiból ki kell mondani a következőket. Az Európai Unió esetében neoliberális gazdaságpolitikákat folytattunk, és így sokkal nehezebb olyan megoldásokat támogatni, amelyek egyébként szerepelnek az anyasági támogatásokról szóló irányelvben. Reméljük, hogy nem akarnak minket átverni. És nem az a cél, hogy a feltételrendszert, a szociális feltételrendszert kívánják ezen az irányelv tervezeten keresztül tovább rontani. Én azt gondolom, hogy azért óriási különbségek vannak a tagállamok között. Nagyon sok alkalommal már javasolt, javaslatokat tettünk, de azt gondolom, hogy a garanciákat mindemellett meg kell őrizni, és nemzeti szinten, például Portugáliában is meg kell őket valósítani. Ezért aztán az Európai Parlament javaslatán keresztül kell tovább haladnunk, és ezen keresztül tudjuk megvalósítani azt, ami Portugáliában egyébként már meg is valósult. Nézzük most a szabadságokat. Mi abban hiszünk, hogy hosszabb szabadságokat adjunk ki. Azért nem csak a gyermekek és a nők szempontjából lenne fontos ez, hanem a család, a háztartás egészének nagyon jó hatással lenne. Emellett pedig a világegészségügyi ajánlásokat kellene megvalósítanunk, hiszen itt jóval hosszabb időről beszélnek. Az első hat hónapra például a gyermekek táplálásával kapcsolatban egyértelműen az anyatej elsőbségét állapították meg. Ezért úgy gondolom, hogy legalább ilyen hosszú kellene legyen az anyasági vagy apasági szabadság. Nem? Ez így logikus szerintem. És ráadásul jó lenne az is, hogyha a család maga dönthetné el, hogy hogyan kívánja kihasználni ezt, ezeket a megoldásokat. Tehát az átruházhatóság igenis és jó szerintem, mert nem beszélhetünk esélyegyenlőségről egészen addig, amíg nem, beszél, amíg nem garantáljuk a 100%-ban finanszírozott anyasági szabadságot. Nem szabad, hogy a várandóság időszakát, vagy az azt követő időszakokat betegségként tekintsük, és ugyanilyen módon fizessük, mint egy betegszabadságot. Hogyha ezt így tennénk, az nem csak szellemiségében lenne nagyon negatív, hanem tulajdonképpen a családokat büntetnénk vele, hiszen a nők Európa szerte 16-17%-kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak, és amennyiben nem akarják elveszíteni a férjek a saját bevételeiket. Ilyen esetben általában a nők szenvednék meg ezt is, amennyiben nem esnek ki egyik fizetés sem, akkor lehetne garantálni azt, hogy a férfiak és a nők egyformán részt vegyenek a családi teendőkben, és kivegyék a szülői szabadságot is. Én azt gondolom, hogy nagyon alacsony a férfiak körében az apasági szabadság kihasználóinak aránya, és ráadásul úgy gondoljuk, hogy erre a születés után azonnal van szükség, nem később. Nem 10 vagy 12 év alatt valamikor. Mi azt gondoljuk, hogy ez a családok támogatás, tehát a családtámogatási rendszer részét kellene képezze, és tulajdonképpen akár 30 napos segítségnyújtást is előírhatnánk, vagy tehát erre lehetőséget biztosíthatnánk a családok körében. Ezen kívül pedig szó esett még azokról a központokról is, amelyek a gyermekek gondozásában segíthetnek. Itt a bölcsödékre, óvodákra gondolunk elsősorban, és úgy tűnik, hogy ebből a szempontból egy ingyenes rendszerre van szükség, azért, hogy gazdasági szempontból ne terhelje meg túlságosan a családot egy gyermek születése. Nagyon sokat beszéltünk a rugalmasságról, a munkaerőpiacon, és mi egyáltalán nem támogatjuk azt, hogy a rugalmasságot olyan értelemben használják ki, hogy egy szép szóba bújtassanak gyakorlatilag a család számára negatív dolgokat. Fontos lenne a gyermekek és a család igényeit figyelembe venni, és ilyen értelemben nem egy nagyobb rugalmasságra van szükség, hanem egyszerűen csökkentett munkaidőre heti szinten. Mi úgy gondoljuk, hogy a, általában a, az anyaság, mintha problémát jelentene a vállalkozások számára, ugyanakkor pedig nem látjuk egyszerűen azt, hogy az Európai Unióban hogyan néznek ki a demográfiai mutatók. Olyan mechanizmusokra van szükség, amelyek a munka szerződéseket változtatják meg, hiszen gyakorlatilag most ilyen projekt alapú munkaszerződésekben gondolkodnak a munkaadók, például hat hónapos projektekben, és aztán szépen elküldik a munkavállalókat. És ilyen értelemben aztán elő kellene készíteni azt az időszakot, amikor a munkavállaló szülési szabadságra megy, hát azért mindenki tudja azt, hogy legalább egy fél év rendelkezésre áll arra, hogy meg lehessen szervezni mindezt, elő lehessen készíteni. Egy gyermek nem születik meg egyik napról a másikra. Tehát emellett fontos lenne, hogy javítsuk a szociális védelmi hálót a nők és férfiak számára annak érdekében, hogy a jogalkotásban is szereplő, tehát a jogilag is meglévő kötelezettségeiket, illetve jogaikat érvényesíteni tudják. Hogyha később nem lesznek változások, akkor gyakorlatilag egyre több olyan esetről fogunk tudni Európa szerte, amikor nem tudják a munkavállalók érvényesítetni a jogaikat. Köszönöm szépen! Először is szeretném megköszönni David Kázának a munkáját, mert azt gondolom, hogy nagyon kiegyensúlyozott volt az ő megközelítése. Ugyanakkor ne felejtsük el azt sem, hogy tényleg megfelelő javadalmazást kell biztosítani a szülői szabadságra. A férfiak pont ezért nem veszik ki ezt, vagy nem élnek ezzel a lehetőséggel. Ezért aztán azt gondolom, hogy igenis egy szükség van arra, hogy ezt a területet még egy kicsit ösztönözzük. Ami a rugalmasságot illeti, itt nagyon nehéz lesz konkrét megoldásokra jutni, és valóban nem szabad, hogy a vállalkozások létét kockáztassuk. Lehet, hogy egy, ez a szó, hogy a létét egy kicsit talán túlz, mert a cégeknek profitot kell tudnia termelni, és a nagyobb cégek esetében sokkal egyszerűbb ezt a fajta rugalmasságot megvalósítani. Ezt láthatjuk egyébként hazájunk, hazánkban is, hiszen a flexi time már nagyon sok helyen létezik magától is. A kisvállalkozások vagy a, mikrogazdas, vagy a cégek esetében ez sokkal nehezebben megvalósítható, tehát itt ténylegesen arra van szükség, hogy kiegyensúlyozott megoldásra törekedjünk. A nemzeti jogszabályokat is figyelembe kell venni, és a portugál kolléga is beszélt arról, hogy nem szabad csökkenteni a már meglévő sztenderdek szintjén láthatjuk azt is, hogy mi történt az anyasági szabadságra vonatkozó irányelvel. A legutolsó dolog, amit szeretnénk, az az, hogy ezzel a javaslattal is ugyanaz történjen, ugyanaz legyen a vége. Tehát egy kicsit oda kell figyelnünk a nemzeti jogalkotásra is. Az Egyesült Királyság esetében például már most is vannak Írországban ö, ilyen lehetőségek. Európában a gondozás 80%-át a családtagok végzik, ennek 75%-át egyébként nők. Ezzel kapcsolatban az a valóság, hogyha szerencsések vagyunk, akkor saját magunkat fent tudjuk tartani, de ez egy egészen, az egész társadalmat átható probléma. És éppen ezért én azt gondolom, hogy tényleg európai javaslatokra van szükség, hiszen hallhattuk azt a kollégáktól, hogy az európai szintű jogalkotás nem e, megfelelő megközelítés, egyáltalán nem értek ezzel egyet. És nem tudom, hogy sikerül-e ebben a jelentésben helyrehoznunk a hibákat, de azért azt látnunk kell, hogy nem mindig elég a pénzbeli támogatás. Megfelelő a gyermekgondozási infrastruktúrákra van szükség, és a hosszú távú gondozást is meg kell oldani, hogy ténylegesen megvalósuljon a gondozók számára is a magánélet és a munka közötti egyensúly. Mert különben persze, hogy fontos az elvek betartása, de azért jobban körül kell néznünk, és látnunk kell azt, hogy mi is történik a terepen egyetértek azzal is, ami a gyermekekkel kapcsolatban el, elhangzott, főként a fogyatékos gyermekek esetét külön-külön meg kell néznünk, ez nem lesz könnyű. De tényleg meg kell vizsgálnunk ezeket a helyzeteket is. És végül pedig, ahogyan utaltak már rá a kollégák, ott van a nyugdíj kérdése is, hiszen amikor gondozási, gondozással foglalkoznak az emberek, akkor nem tudják befizetni a nyugdíjárulékukat, és 20-30 évvel később sokkal alacsonyabb nyugdíjuk lesz majd. Nem tudom, hogy ezzel a kérdéssel hogyan tudunk foglalkozni, esetleg egy preambulum bekezdésben. Nem szabad megengednünk azt, hogy a ma gondozói ne a jövő ö, szegény ö, idős női legyenek főként és nagyon várom azt, hogy hová, hogyan tudjuk még tovább javítani ezt az anyagot. Köszönöm szépen, Sojdrova asszony. Uh, thank you very much. Um, uh, Köszönöm. Először is uh, szeretnék jelentéstevőnknek köszönetet mondani a javaslatát, amely kiegyensúlyozott és józan. figyelembe veszi a gyerekek, a nők, a férfiak, illetve a munkaadók igényeit is. A legtöbb javaslatot támogatni tudom. Örültem annak, hogy hangsúlyozta azt, hogy elegendő és jó minőségű bölcsödére, óvodára van szükség, ez nagyon fontos. Azt is támogatom, hogy módosítsák a megfelelő bevétel eh, mértékét, és annak érdekében, hogy ez tényleg megfelelő legyen nem szabad, hogy ez ugyanannyi legyen, mint a e, betegszabadság e, idején fizetett e, bevétel. Megfelelő bérezés van tehát szükség, de a szülői szabadság, illetve a gondozói szabadság a bruttó jövedelem egy bizonyos százalékának kell lennie. A 75 százalék ez minimumként kissé magas. Itt alternatívákat szeretnék majd javasolni. A jelentéstevő a KKV-k védelmét szeretné, ezzel egyetértek, hiszen a tagállamoknak kell rugalmasnak lenniük abban a tekintetben, hogy hogyan határozzák meg a KKV-k bürokratikus terheit. Egyetértek abban is, hogy meg kell változtatni a gyerekek életkorát, amely szülői szabadságra jogosít, különböző elközések voltak 10-12 év. Szerintem itt lehetne még alacsonyabbra is menni. Szerintem 8 évben, hogyha meghúznánk a határt, azért is el tudnánk érni az irányelv céljait. Én be fogok majd nyújtani módosítókat, például a gondozói szabadságra vonatkozó, a rokonok fogalma a tagállamoknak ösztönözni kell azt, hogy a gondozók esetlegesen több rokonnal is gondolkozhassanak. A szülői szabadság nagyon fontos, a nem átruházhatóság nagyon fontos, viszont a négy hónap szerintem túlságosan korlátozó. Ahogy a kollégám is mondták, KKV esetében ez eléggé korlátozó lehet. Nagyobb rugalmasságra van szükség, rövidebb periódus szeretnék javasolni a nem átruházható szülőszabadság esetében, a tagállamok esetlegesen bónuszperiódust is javasolhatnak. Németországban egy hasonló megoldások már jól működnek. Fogok benyújtani módosítókat, és remélhetőleg sikerül majd egy megfelelő jelentést előterjesztenünk, amiről majd valóban lehet vitázni tovább Káza úr. Először a bizottságot kérdezem meg. Olivier urat, tessék, mi a szó? Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon értékeljük és támogatjuk mindazt, amit javasoltak. Egyetértünk, hogy az apák számára a szabadság elkülönítése, illetve a megfelelő kompenzáció számukra nagyon fontos az, hogy erőlépést érjünk el a jobb nem alapú egyenlőségen, a munkaerőpiacon és otthon is. A szociális kapcsán voltak aggályok, már így is van egy ide vonatkozó jogszabály, EU szinten azonban felépülésre van szükség, és e során, ennek során persze megfelelünk a szubszidiaritásnak. Ami a kompenzáció szintjét illeti, az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy hasonló szintű minimális határa van szükség, ezáltal valóban javítani lehetne a javaslat egyértelműséget. Utolsóként szeretnék rámutatni arra, hogy nem támogatjuk azt, hogy itt utaljanak a nemzeti jogszabályozásra a munkavállaló definíciója esetében. Ez azt jelenteni, hogy a tagállamok határozhatnák azt meg, hogy itt mi lenne a definíció, ez nem lenne megfelelő, félrevezető lenne ez, és igazából növelni a jogi bizonytalanságot. Köszönöm szépen. Thank you. Then I'll give the floor to Mr. Kaza. Köszönöm szépen, és Káza úr kap Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, kedves kollégák. Örömömre szolgált az, hogy azt láthattam, hogy az tevők és a kollégáim és széles körben támogatják nézeteimet ezen irányelv tekintetében. Persze már várom is az együttműködést. Ambiciózusnak kell maradnunk. Nem szabad persze túlzásokba esnünk, hiszen reálisnak kell maradnunk Biztos vagyok abban, hogy ha itt lesz az ideje, akkor nagyon jól együtt tudunk majd működni. Feljegyeztem a kívánságaikat, főként azt, hogy a fogyatékossággal élő gyerekek szüleire különösképpen gondolnunk kell, meglátjuk, hogy mit tudunk itt tenni. Az a Királyságbeli jogszabályoz, jogszabályok tekintetében hadd emlékeztessek arra, hogy egy regressziós zárulékot helyeztünk eh, el, Portugália estében is egyébként, tehát ahol sokkal jobb már most is a szabályok, nem kell csökkenteni ezeket a mi irányelvünk miatt. Nagyon fontos eh, emlékezni arra, hogy mi is történt a eh, szülési szabadsággal. Hogyha nem leszünk itt realisták, ugyanaz fog történni, itt is. Nem akarjuk, hogy megismétlődjön a szülési szabadságra vonatkozó irányelvel történt dolog. Maradjunk tehát reálisak, próbáljuk elfogadtatni a szülési szabadságot majd a következő mandátumban, de kezdjük itt most el ezt a munkát. A tanácsban nagyon kemény csata vár ránk, ne essünk túlzásokba, amikor javaslatokkal élünk, új ötleteket javasolunk ehhez a bizottsági javaslathoz. Módosítsuk ezt úgy, hogy ez kiegyensúlyozott legyen. Nem tudunk mindent megoldani, nem tudjuk megoldani a nemzeti tagállam problémáit sem itt. Találjuk meg a minimális standardokat, amelyben meg tudunk állapodni. Kell egy kiinduló pont, de ez egy olyan kiinduló pont lehet, amelyel majd a jövőben ezt a jogszabályt is javíthatjuk, és a szülési szabadságra vonatkozó irányelvet is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a vitát, rendkívül érdekes volt ez. Április 13-án 12 óráig lehet benyújtani a módosítókat. A szabadságban július 11-én fogjuk ezt elfogadni és plenárison majd valószínűleg ezt a nyár után fogjuk tárgyalni, de ez még nem biztos. Most akkor következik az utolsó napirani pontunk a mai napon, a szociális és szolidaritáson alapuló cégek statútuma. Becker úr itt a jelentéstevőnk, Örülök annak, hogy sokan itt vannak és meghallgatják még önt. Ön ilyen szó, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm mindenkinek, akinek még van ideje arra, hogy itt maradjanak. Szeretnék köszönetet mondani, hogy segítették a vélemény megfogalmazását a árnyék jelentéstevők, és köszönöm Masztálka úrnak is, aki a Juri illetékessége, illetékese. A szociális cégek nagyon fontosak az európai gazdaságban, növekednek 2008-tól a válság idején is növekedést mutattak. A szociális szolgáltatók 10%-át foglalkoztatják minden munkavállalónak Európában, és a krízis kezdete óta 8,1 millió további foglalkoztatottat vettek fel. A szociális vállalatok szociális integrációt segítenek elő a hátrányos helyzetűeknél, szociális szolgáltatást nyújtanak, tehát itt a környezetvédelemmel foglalkozók sem mellettetesek ezzel. Európai fellépésre van egy szükség, hogy a piacot a, piacgazdaságot még szociálisabbá lehessen tenni. Ehhez kell egy statútum minden szociális vállalat számára. Ezek lehetnek szövetség, szövetségek, szervezetek, vagy olyan szervezetek, mint a Vörös Kereszt. Ezek nagyon vonzóak a fiatalok számára, olyanok számára, akik szociális és környezetvédelmi célokat kívánnak követni. A véleményem fő pontjai először is az, hogy legyenek vállalati nyeremények, nyereségek, és ezeket újra be lehessen fektetni azért, hogy a szociális célokat még jobban lehessen követni. Úgy véljük, hogy a szociális vállalatoknak eh, bizonyítaniuk kell a piacon a szociális hatásukat. Az is jó, hogyha tudatában vagyunk annak, hogy a szociális vállalatok látható eredményekkel járnak, és hogyha megnézzük azt, hogy milyen fajta vállalatokról van szó, akkor szeretnék néhány példát említeni. Van egy Caritas Hotel, és van Caritas rendezvényszervező iroda is, megkérdezhetjük, hogy mi ebben a szociális, az, hogy a Caritas a hosszú távon munkanélkülieket vette fel ide, őket foglalkoztatja, tehát nagyon nagy szociális munkát végez azzal, hogy a hosszú távon a régóta a munkanélkülieket kiemeli ebből a szerencsétlen helyzetből. Vagy egy tévéjavító cég, vagy egy um, um, biciklijavító cég, akiknek nincs szociális hátterük, de például volt büntetett előéletű személyeket alkalmaznak, akik korábban börtönben voltak, tehát ennek is van egy szociális vonzata, ami óriási hatással jár, és ezáltal igazából tehermentesíti is a mi szociális költségvetéseinket a tagállamokban. Nem beszélve arról, hogy ennek szociális és társadalmi jelentősége is van annak, hogyha ezek az emberek aktívan tevékenykedhetnek. Például vannak olyan melrák diagnosztikai központok is, ahol a vizsgálatokat végzik, vakok végzik ezeket a vizsgálatokat. Nem kell persze arról beszélnem, hogy olyan cégekről, minden olyan cég, amely az egészségügy, a gondozás, a gyermek ellátás területén aktív, ezek is szociális vállalatok. A jelentésben azt követeljük, hogy támogassuk ezeket regionális és nemzeti szinten az EU segítségével. Van egy javaslat ahol nincsen egyetértés, de ezt szeretném előterjeszteni, ez pedig az, hogy egyfajta címke rendszert hoznánk létre, ahol a szociális vállalatok egyfajta szociális címkét, egy tanúsítványt kaphatnának. Mi ennek a célja? ezek magán, ezek eh, a magán befektetőkre vonatkoznának, ezekben a szociális vállalatokban több százezer ilyen van Európában, és egy befektető nem tudja ellenőrizni azt, hogy tényleg szociális vállalatról van-e szó, vagy sem. De, hogyha azt akarjuk, hogy a magánbefektetők itt tevékenyek legyenek, ezek olyan befektetők, akik eh, kevesebb bevételt szeretnének látni, de viszont szeretnék, hogyha ez a bevétel biztos lenne szociális többletértékkel, akkor nagyon fontos lesz ez a címke. És nem utolsó sorban kérnem, hogy április 9-ig 17 óra nyújtsák be a módosítóikat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Deker úr, és megadom a szót Emilien Pavelnek. Elnézést kérek Havi eh, López kollégám nevében, ugyanis nem tud itt lenni, mert már korábban elég érkezett Gentbe az Európai Szakszervezeti Szövetséghez. Az SND ányik jelentéstevőjének véleményét mondom, tehát most el. Mindenkinek köszönjük az elvégzett munkát, mind a Júri, mind pedig az Ample jelentéstevőjének. Nagyon fontos, hogy foglalkozunk ezzel a saját kezdetes jelentéssel, ahol mindkét szabadságnak megosztott felelőssége van. A két jelentéstevő joggal figyelt arra, hogy eh, milyen hozzáadott értéke van ezeknek a vállalatoknak. Az elvégzett tanulmány azt javasolja, hogy legyen egyfajta címkerendszer az olyan termékek, szolgáltatások esetében, amelyek olyan vállalattól származnak, amelyek megfelelnek olyan követelményeknek, amely alapján szociális vagy szolidaritáson alapuló vállalatnak tekintetőek, függetlenül jogi formájuktól. A, az elnyékjelentéstevőnk úgy gondolja, hogy ez egy opció lehet az Apple jelentéstevője hasonlóképp gondolkodik, viszont rámutat arra, hogy minimálisnak kell lennie a végrehajtás költségének a vállalatok számára. Rámutatnak arra is, hogy gond lehet a finanszírozás az ilyenfajta vállalatok számára. Egyetetünk általánosságban a jelentés, ample jelentéstevők megközelítésének, de jó lenne szerintünk, hogyha kiegésztenénk ezt bizonyos módosítókkal, amelyek a következő irányba mutatnának. Erősíteni kell a, azt, hogy egy igazi európai keret jön létre, garantálni kell, hogy ezek a vállalatok az egységes piacon érvényesülhessenek. Meg kell különböztetni azokat a cégeket is, amelyek a gazdasági előnyökön túlmutatnak a stratégiáikban, és azokat is, amelyek egyetemen szociális és szolgálás alapú vállalatok. Javítani kell a hozzáférést európai szinten az ilyen vállalatokhoz, a, erőkkel segíteni a közbeszerzéshez, közpiacokhoz való hozzáférést ezen cégek számára. A 2020-as stratégia célkötözéseit is el lehet érni ezekkel a vállalatokkal, például a szegénység leküzdése, a szociális bevonást. Meg vagyunk arról győződve, hogy a módosítóink segítik majd a készítői jó munkáját, és eh, halandóak vagyunk együttműködni annak érdekében, hogy jó E, eredmény szülessen, megfelelvén ezen szektor igényeinek Európában. Thank you, Madam McIntyre. McIntyre asszony. Köszönöm. Először is hadd kérjek bocsánatot, hogy Jána, az árnyékjelentéstevőnk nem tud ma itt lenni, de ő szeretne köszönetet mondani az előadónak, nem csak ezért a javaslatért, hanem azért is, mert elkötelezett az iránt, hogy meghallgassa a többi elnyékelentéstevőt. Nem kétséges, hogy a szociális vállalatok támogatása nagyon is jó intézkedés, a szociális dimenzió, illetve a vállalkozói dimenzió összevonása által segíthetjük a helyi közösségek igényeit Európában. A szociális vállalatok általában a munkaintenzív szektorokban működnek, és hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez, a munkahelyteremtéshez. Jana célja az az, hogy biztosítsa, hogy a javasolt címkézés nem vont maga után szükségtelen vagy korlátozó kritériumokat, és ahogy a jelentéstevő is elmondta, a bürokratikus terhet ezzel kapcsolatban a minimumra kell csökkenteni. Jana várja már azt is, hogy jobban bevonják a szociális feladatokat a közbeszerzésekbe, de gondolni kell arra, hogy nem akarunk igazságtalan feltételeket teremteni az általános cégeknek. Kiemeli Jana azt is, hogy néha figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy a cégek számára megfelelő kereteket teremteni, amelyek szociális um, többletértékkel rendelkeznek. Nem minden tagállamban történik ez meg, erre ki fog törni a módosítóiban. Jana várja már a további együttműködést, és hogyha én is hozzászólhatnék, elmondhatnám véleményemet ezzel kapcsolatban, nagyon jó látni azt, hogy Heinz Becker ismételten a szociális vállalatokkal foglalkozik, nagyon jó bajnoka, támogatója a szociális vállalatoknak. A múltban már dolgoztunk együtt ezen a kérdésen. Rendkívül büszke vagyok, hogy egy olyan cég igazgatója vagyok, amely szociális vállalatot alkalmaz ahhoz, hogy a um, gyártási folyamat támogassa. Ez nagyon nagy lehetőség a szociális vállalatok számára, hogy az átlagos cégekkel együtt működjenek és segítsék a társadalmat összességében. És szerintem az, hogyha egyfajta címkézést adunk számukra, ez, ez fontos, mert az emberek így tudják, hogy a munka, amit elvégeztek, a szociális vállalat által történt, és ez nagyon fontos. Köszönöm szépen, Harkin asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hadd mondjak köszönetet én is a jelentéstevőnek a jó munkájáért. egyetértek mindenkivel, és vele is, azzal kapcsolatban, hogy mennyire pozitív, szociális értéke van ezeknek a vállalatoknak, ezeket nem fogom most megismételni. A jelentéstevő joggal döntött a szociális címkézés mellett, és nem pedig az EU jogi forma mellett. Tudjuk, mindannyian itt voltunk már egy pár éve, hogy a bizottság javaslata a statútummal kapcsolatban 2006-ban már megszületett, és majd 2012-ben is volt javaslata az európai alapítványokra vonatkozólag, ezek nem voltak jó javaslatok, nem volt megfelelő támogatottsága ezen javaslatoknak. Köszönöm a jelentéstevőnek, hogy nagyon bölcsen nem egy EU jogi formátumot <coughs> választott. Ha megnézzük a 2005-ös állás foglalásunkat a szociális innovációról és vállalkozásokról, akkor mi azt akartuk, hogy könnyebben hozzáférjenek a közbeszerzéshez és a finanszírozáshoz. Nem vagyok ebben biztos, de bizonyára beszéltünk akkor is már a szociális címkéről, nem tudom, hogy benne volt ez a végső szövegben, de beszéltünk erről. Én támogatom azt, hogy legyen egy ilyenfajta szociális címke, és tudom, hogy nem akarunk túl sok bürokráciát, de mégis ennek olyan címkének kell lennie, ami valóban értékkel rendelkezik. Meg kell könnyíteni a közbeszerzéshez való hozzáférést, ezzel egyetértek. De tudom, hogy arra is gondoltak mások, hogy ügyelnünk kell a többi vállalatra is. Ugyanakkor már van egy közbeszerzési jogszabály, és különböző fajta hozzáférési szint van, tehát szerintem ez nem lesz gond. Végezetől egyetértek eh, jelentéstevővel az EU támogatások eh, esetében, és eh, én is be fogok néhány módosítót nyújtani ehhez a jelentéshez. Köszönjük szépen, Söldrovasszony, parancsoljon! Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy Becker kolléga jelentése nagyon hasznos lehet, nagyon jó európai keretet teremthet. Nagy szükség van arra, hogy bátorítsuk az ilyen jellegű kezdeményezéseket. Egyetértek a tanúsítványokkal, a tanúsítással, mint olyannal, ezáltal növelhetjük az átláthatóságot, ezért ez nagyon hasznos lehet. Úgy gondolom, lehetőséget kell biztosítani a tagállamok számára, hogy éljenek a rugalmassággal, ami a részleteket illeti. Rugalmasságot kell tehát biztosítanunk a tagállamok számára. Jó lenne, hogyha ez a keret támogatná a tagállami kezdeményezéseket. Tehát egyetértek a jelentéssel, és támogatom azt. Köszönjük szépen! Klein úr a DJ Grótól itt van még? Szeretne esetleg valamit hozzáfűzni, hogyha szeretne, akkor öné a szó. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm ezt a mai eszmecserét. Először is emlékeztetnék arra, hogy az Európai Bizottság a szo szociális és szolidaritáson alapuló vállalkozásokat prioritásként kezeli. Évek óta pénzügyi és jogi tanácsadást, támogatást és jogi tanácsadást nyújtunk a szociális és szolidaritáson alapuló vállalkozások számára. A szakértői grémiumunkon keresztül és ezt tesszük, ennek jelenetben, jelenleg folyamatban van a megújulása. 2013-ban tanulmányt készítettünk a szociális vállalkozások tevékenységéről az Európai Uniós tagállamokban. A szociális vállalkozásokra vonatkozó kezdeményezésünk keretén belül. Feltérképeztük a helyzetet, és szerettük volna azokat a tagállami címkézési rendszereket feltárni, amelyek jelenleg érvényben vannak. Frissítjük jelen pillanatban ezt a jelentésünket ez évben, illetve tehát az idei év során vagy jövőre kerül majd az érdeklődők elé ez a szöveg. A szociális vállalkozások finanszírozása nagyon fontos. A strukturális alap révén például, és a szociális alap révén Ezáltal próbáljuk elősegíteni az állami és magánbefektetők részvételét. Fontos, hogy figyelembe vegyük persze a tagállami hagyományok sokszínűségét. Minden egyes címke csak is a szakértők teljes körű bevonásával teremthető meg, ugyanis úgy gondoljuk, hogy a releváns szereplők rendelkeznek a legnagyobb tudással arról, hogy a szociális vállalkozások milyen kihívásokkal néznek szembe. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen ezeket a megjegyzéseket, akkor most újra jelentéstevőnek adom meg a szót ha kéri. Igen, szeretnék még egyszer köszönetet mondani előre is a kollégáknak azért, hogy a módosítóikkal szeretnék még tovább javítani a szöveget. Külön köszönöm a biztató szavakat McIntyre asszonynak, Harkin asszonynak és Aguilar úrnak. és nagyon örülök az Európai Bizottság állásfoglalásának is. A Social Business Initiative jelentés tevőjeként, még annak idején Bárnyé biztos úr alatt, meg tudom erősíteni, hogy már stabil alapokra építkezünk, és külön örülök annak, hogy egy újabb felülvizsgálat és értékelés következik, ez is egy további építő elem lesz a munkánk során. Köszönöm tehát ezt is, és köszönöm az együttműködést. Köszönjük szépen Becker úrnak. A módosítók benyújtásának határideje április 9-e, 17 óra. Az EMPL május 17-én szavaz a szövegről, a Júri az Illetékes Szakbizottság pedig június 20-án szavaz a dossziéról. Köszönöm szépen, és köszönöm mindenkinek, aki itt maradt a végsőkig, legalábbis egyesek itt maradtak, úgy látom, van ilyen. Köszönöm tehát, és rekeztem az ülést. was an interesting debate uh, to the very end.